jobban részt vettnek a társadalom munkájában. És a családban is kiteljesedhetnek. Köszönöm, mondja az elnök, lezárjuk a vitát ezen témáról. Nagyon sokan vannak itt. Le kell zárnunk azonban ezt a vitát és akik itt vannak, azok eh, az elejétől a végéig itt voltak a vitának, hát ez soha, szinte soha nem szokott megtörténni. Nagyon jó, hogy ez most így történt. Nagyon jó az, hogy nem csak elmondták a felszólalásaikat és elmentek, hanem valóban meghallgatta mindenki a többi kollégát is, és reagáltak is az elhangzottakra. Valóban ezt kell elvárni az európai parlamenti képviselőktől. Köszönöm szépen minden jelenlévőnek a szavazásra, ezen jelentésről. Holnap lesz majd. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra, ami nem más, mint Ekasszony jelentése, a közös balti tengeri kutatás és fejlesztési program. A jelentés készítője kapja meg a szót négy percre. Herr talman! Kommissionär, representant... Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, spanyol elnökségi képviselő, kedves kollégák! 150 év alatt a Balti tenger egy válság tengerré vált, miközben eredetileg tiszta volt olyan algák vannak, veszélyes hulladék, minden rosszul van a balti tengerben, rendkívül súlyos a helyzet. Annak ellenére, hogy bizonyos előlépések, előrelépések történtek a 90-es években, majd a 2000-es évek elején elsősorban a foszfor elleni küzdelem, de a helyzet továbbra is rendkívül súlyos az előrelépések ellenére továbbra is dtt t higanyt és egyéb anyagokat öntöttek a balti tengerbe. Ez nagyon sajnálatos, és hogyha megnézzük ezt a nagyon szép térséget, ahol nyáron nagyon szép a természet, és lenézünk a tenger mélyére, akkor azt látjuk, hogy egyszerűen alga szőnyeggel borított a tengerfenék, ami büdös. A gyerekek valamikor fürödhettek ebben a tengerben, és hogyha most megfürdenek, akkor utána különböző betegségeket kapnak. Tehát látunk kell, hogy mindenképpen javítani kell az ismereteinket a balti tengerrel kapcsolatban. Ez egy rendkívül komplex ökoszisztéma, és nem találhatunk megoldást akkor, hogyha nem működünk együtt, és nem ö, ö, egyeztetünk a térség valamennyi kutatójával. Rendkívül sok kutatás folyik ezen a területen, de ez nem elegendő. Azért, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, meg kell változtatni a helyzetet, és tettünk egy javaslatot a mai napon. Ezt hívják bónuszjavaslatnak. Ez egy közös munka, ez egy kutatási program, a partmenti állam, balti tenger partmenti államai között, ideértve Oroszországot is, azért, hogy a térség problémáival megküzdjünk. A bónusz egy stratégiai terv, közös célokkal több mint 500 kutató vesz részt ebben a programban különböző államokból, és az Európai Unió és ezek a tagállamok, parti államok több mint egy milliárd svéd koronát fordítanak erre a projektre. 45 millió ember él ennek a tengernek a környezetében, és akik ilyen-olyan módon függenek is a tengertől. Csökkenteni kell a, a tengerbe öntött hulladékokat, és javítani kell a kutatást. Ez a kutatás azonban jelenleg elaprózódott, nemzeti szint, regionális szint is megtalálható. Ez koordinációt igényel következésképpen koncentrálni kell ezeket az erőfeszítéseket a bónuszon belül, a bónuszprogramban, ami valójában átfogja, összefogja az összes nemzeti programot, amelyek eh, jelenleg egy valódi stratégiai programban integráltan jelennek meg egy közös cél érdekében. Köszönöm a kollégáknak, a spanyol elnökségnek, a kutatásért felelős eh, biztosnak eh, azt, hogy ez valóban sikeres legyen. Olyan intézkedésekről van szó, amelyek környezetvédelmi intézkedések, amik elengedhetetlenek, ezeket dinamikus intézkedésekre van szükség. A balti tenger létfontosságú tenger, tudjuk, hogy nagyon sok mindent tett lehetővé, kultúra, zene és is létrehozott. Ezt meg akarjuk őrizni gyerekeinknek, unokáink számára. Köszönöm, úr! Eh, asszony, most pedig a bizottság eh, következik. Morgan asszony, öné a szó. Alnök úr, tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak, eh, szeretnék hálámnak hangot adni, hálás vagyok a parlamentnek, és elkasszonynak különösen, hogy a balti tengerről jelentést készített, az árnyék jelentéstevő konstruktív munkáját is üdvözlöm, és nagyon fontos, hogy a parlament a bónusz programmal foglalkozik a környező országok, és mi minnyáján tisztában vagyunk azzal, hogy milyen bonyolult, összetett környezetvédelmi problémák jelentkeznek a Balti-tengeren. A Balti-tengeri övezet szolgáltatásainak, termékeinek sokszínűsége múlik azon, hogy fennmarad-e az egyensúly. A kutatási és környezetvédelmi területen támogatást nyújt az Európai Unió, ugyanakkor a kutatási támogatási rendszer nagyon szétaprózódott, és ezért a hatása nem elég nagy. Ez nagy kihívást jelent a balti tengeri övezetben. Nyilvánvaló, hogy egyetlen balti állam sem tudja egyedül megoldani a térség összetett környezetvédelmi problémáit. A környezetvédelmi problémák kezelése most már sürgősé vált, integrált kutatási projektre van szükség, határokon túlnyúló szinergiákra, összevont erőforrásokra, és közösen vezetett kutatásra. Így tudjuk biztosítani a fenntartható jövőjét ennek a térségnek. A bónusz kezdeményezés biztosítja a struktúrát és az eszközöket a kihívás megfelelő koordinált kezeléséhez. Üdvözlöm azt az intézményes megállapodást, ami április 27-én született a bónusz alkalmazásával, végrehajtásával kapcsolatosan. Ugyanakkor sajnálatosnak tartom, hogy a tagállamok között nem jött létre megállapodás, és közös PATH modellt nem alakítottak ki a bizottsági modell alapján a legjobb transnacionális kutatási javaslatokat a kutatási kiválóság, a konzorcium színvonala alapján ítélik meg. Nem biztos, hogy a határon túlnyúló eredmények is mindig megszületnek. Ezért nagyon fontos, hogy a jövőben gondosabban járjunk el, igazi közös utat kell kialakítani a finanszírozásban, mielőtt a bizottság a Lisszaboni Szerződés 185-ös cikke alapján jogszabályjavaslatot terjeszt be. A bónuszprogram bízunk benne, hogy a kutatást elő fogja mozdítani a balti térségben, a tudományos képességeket javítja majd, a kutatók határon túlnyúló tevékenységet előmozdítja, a szinergiákat megerősíti, az erőfeszítésekhez kontribuál, és így a balti tengeri térség jövője javul. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. A Környezetvédelmi Bizottság nevében Rosbach asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. A bónusz 169 nagyon fontos eh, kísérleti projekt. A környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos együttműködésről van szó a balti tenger térségében. Számos ország támogatja ezt, és nem csak EU tagállamokra is vonatkozik ez. A balti tenger az egyik leginkább szennyezett eh, vize a világnak. Ez a ezen program segítségével számos problémára lehet fényt deríteni. A halállomány egyre inkább csökken, orosz gázvezetékek vannak a vízben, és ezért mindenképpen szükség van a bónusz programra. Nem szabad, hogy ez csak önmagában létezzen. A tagállamoknak is támogatnia kell ezt a programot. Természetesen nem csak, nem, nem csak politikák, hanem pénzügyileg is. Elnök, kedves kollégák, most rátérünk azokra a felszólalókra, akik a frakciók nevében szólalnak fel. Az LPP e nevében másfél percre Sztároly úr következik. Tisztelt elnök úr! Tisztelt biztos asszony, ek asszony, jelentéskészítő. Egy különleges problémával, egy különleges helyzettel állunk szemben a balti tengernél, és ehhez egy különleges megoldásra van szükség. Értettek azok önökkel abban, hogy jelenleg egy megállapodást meg kellene kötnünk, és el kellene kezdenünk a munkát. Azonban van egy-két dolog, amire ügyelnünk kell. Először is egy, egy, egy közös alapról lett volna szó, és ennek a feltétele az volt, hogy kitűnőség legyen, illetve ö, interdisziplináris megközelítés. De egy kicsit gyakorlatilasabb megoldást találtunk, vagyis hogy a tagállamok kiválasztatják a projektek listájából azt, hogy kiket választanak ezekhez. Semmi kifogásom ezzel kapcsolatban, de mégis értékelni ezt majd. Ennek hatékonyan kell történnie, és hogyha ez jól sikerül, akkor ez példája lehet annak, hogy az EU 2020-ban mit keresünk. Valamit fizet az EU, valamit fizet a tagállam, és így valóban talán sikerül megvalósítani a céljainkat. Két megjegyzésem lenne még először is. Úgy vélem, hogy ez a megközelítés a Balti tengernél példaértékű lehet más régiók esetében, makrorégiók esetében, például a Duna esetében, és a biztos asszonytól azt kérdezném, hogy ebben az értelemben, ezen a területen megszakította az elnök a felszólalását, túl lépte az idejét Van úr, most pedig két percre Girák úr következik. Komisszás, proponowane... Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, a tervezet, ami a balti tenger jólétéről vonatkozik, egy nagyon fontos elemet vezet be, nevezetesen a stratégiai tervezést. Csak a kutatás eh, kibontakozását tapasztaljuk. Egy széles, átfogó tervre van szükség a jobb stratégiára, ami figyelembe veszi nem csak a balti tengert, hanem a balti tenger medencéjét. A szakértőknek a kiválasztása rendkívül fontos, eh, mert a kutatások nyilvánvalóan a laboratóriumi kísérleteken túlmutat. Eh, Ez szorosan összefügg a az egyes tagállamok joghatósága alá tartozó területekre. Ezért fontos, hogy a bizottság megfelelő független szakértőket válaszol ki. Az új tagállamoknak a fellépése figyelembe kell, hogy vegye egyrészt a kutatási potenciálokat az egyes tagállamokban. Ez általában a gazdagság és a kutatási lehetőségek egymással összefüggnek, ezért meglepő, hogy 25%-os finanszírozást vezettek be. Számos országban ez a, egyszerűen nem csak jogilag elfogadhatatlan, hanem negatív hatása lehet arra is, hogy a kutatási tervek megvalósuljanak. A stratégiai fellépéshez pedig idő kell jobban ki kell használni a lehetőségeket. Az első dolog, hogy meg kell használ, fogalmazni a kutatási prioritásokat a balti tengerre, és csak ezután kell a partnereknek dönteniük a beruházásokról, és így tovább. Köszönöm, Gyerek úr, mondja az elnök. Haszi asszony következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének, Léna Eknek kitűnő munkát végzett. Ez a bónuszkutatási program az egyik olyan, amit támogatnunk kell, ez mindenképpen egy nagyon jó kezdeményezés, és folyam, tulajdonképpen folytatása az EU balti tengeri stratégiának, ami szerintem valóban halad előre. A gyakorlatban a balti tenger egy e, Európai Uniós beltengeré vált, az elkövetkezett. nagyon sokáig tartott, amíg ezt valahogy felfog, felfogtuk. Eh, ahogy e, Léna elmondta, számos kutatás folyik a balti tengerrel, de nem kellően koordináltak ezek, és nincsen közös megfelelő adatbázis, ami alapján ki lehetne bontakoztatni a jobb Európai Uniós politikát. Remélem, hogy a koordinált kutatás segíteni fog legalább két dologban az ökológiai területen. Egyrészt megalapítani a helyzetet, a világ egyik legszennyezettebb tengeréről van szó, és a legnagyobb olyan tengerfenék, ahol nincs kellő oxigénellátás. Ez a parti tengernél van. És a legnagyobb sivataga a Európának a tengeri fenék vonatkozásában. Remélem, hogy ez a kutatás segít majd bennünket abban, hogy jobban megértsük, hogy mi a legfőbb okai a balti tenger problémáinak. Egyrészt a hogy a jelentéstevő is felvázolta, itt a rothadási folyamatok a legfontosabbak. Ennek pedig a nitrogén a legfőbb, és a foszfor a legfőbb eredője, amit a mezőgazdaságban alkalmaztak a Balti-tenger mentén. Tehát fontos, hogy ezeket a jelenségeket jobban megértsük, és megfelelőbb mezőgazdasági gyakorlatot alakítsunk ki az egész területen és az iparákban is, de mindenek előtt a mezőgazdaságban. Itt a tengerekbe, a folyók mentén bejutó műtrágyák teszik ezt a pusztítást. Nem szabad elfeledkeznünk, hogy a kutatás önmagában nem fogja megoldani az összes por, problémát. Azt is látnunk kell, hogy igazi változást kell elérnünk elsősorban a mezőgazdaság területén, de máshogy is, sőt, még a politikában is. Remélem, hogy a balti tengert meg tudjuk majd menteni, és a jövőben már nem le a legszönnyezettebb tengere lesz a világnak. Köszönöm szépen, Haszi asszony. Most pedig másfél percben Kárvályó asszony következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Nagy örömmel üdvözlöm a bónuszprogramot, ami a nemzeti programok és az Európai Bizottság tudományos kutatási programjait egyesíti. A környezetvédelem és a tengeri erőforrások vonatkozásában modellértékű ez a program többi régió számára is a tudományos kutatásban. Más régiók is vannak, amelyek hasonlóak a balti térséghez. Például Dél-Nyugat-Európa, ahol szintén koordináltan léphetnének fel a tagállamok, mert ott is közösek a problémák, és a bizottság ott is felléphetne. Én felhívást intézek az Európai bizottsághoz és a tanácshoz, hogy segítsenek közös kutatási programot létrehozni Délnyugat-Európa esetében. A tengeri diversifikáció, sokszínűség, az erőforrások megőrzése, illetve az Atlanti tengeri kiárat a biztosítása érdekében. Köszönöm szépen. Most pedig következnek a spontán hozzászólások. Négyen jelentkeztek, egy perc után most is elveszem majd a szót. Luhan úr következik. Tisztelt elnök úr! Van egy kis probléma a tolmácsbendezéssel. Igen. Az európai intézmények több kutatást szeretnének a balti térségben, és közös európai közösségi fellépéssel próbáljuk most a kihívást kezelni. A különböző kezdeményezéseket egységes programban integrálják a fenntartható fejlődés érdekében ebben a régióban. És ez egy nagyon pozitív program a balti térségben, a program azonban e, nem csak ebben a régióban kellene, hogy megvalósuljon. Ilyen e, regionális együttműködési formát kellene más területeken is, például a földközi tengeri térségben, vagy miért ne a Duna mentén e, megvalósítani, hogy erős és versenyképes legyen az Európai Unió. Köszönöm szépen. Morgonájte asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr a Baltik, Balti tengeri kutatási és fejlesztési program rámutatott arra, hogy milyen katasztrofikus helyzetben van a Balti tenger. Nem csak az EU országok, hanem más országok is próbálnak egy projekteket végrehajtani a mérgező anyagok jelenléte többszörösére rúg, és ez a program most már hozzájárult ahhoz, hogy biztosítani lehessen azt, hogy a kutatás átfogó legyen. Ehhez arra van szükség, hogy sokkal több tudóst vonjanak be különböző országokból, és csak megfelelő finanszírozással lehet elhárítani az ökológiai katasztrófát megszakították. A felszólalt Antinescu asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Bizonyos régiók problémáit jobban meg lehetne oldani, hogyha a tagállamok által végzett kutatásokat közösen integráltan valósítanánk meg. Ezért a Bonus 169-es kezdeményezés nagyon jó. A az egyik preambulum bekezdésben egy értékelést kérünk a bizottságtól, hogy láthassuk, hogy mekkora előre lépés történt, a célkitűzéseket mennyire sikerült elérni. Nagyon jó lenne, hogyha a programnak a honlapján az eredmények megjelennének, és a cégek is láthatnák, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogy tudják, hogy mibe kell fektetni tényleg nagyon jó lenne, hogyha a program eredményei kiderülnének, hogy láthassuk, hogy a környezet, a polgárok és a régió miben részesült. Köszönöm szépen. Szikierszki úr következik. Tisztelt elnök úr, teljes mértékben egyetértek a közös kutatási programmal, amit Bónusz 169-es néven ismerünk a Balti-tenger érdekében. Ez egy nemzeteken átnyúló kutatási program, ami nemzetközi együttműködést valósít meg, és jobb lehetőségeket készít. Ez nyilvánvalóan hozzá fog járulni a Balti-tenger fenntartható fejlődéséhez. Nyolc ország vesz részt a bónusz 169-ben, van itt még egy ország, amelyet Oroszországnak hívnak, és fontos, hogy az, az orosz kutatók is részt vegyenek ebben a programban. A programnak bizonyos javaslatokat is kell majd készíteni az Európai Unió számára fejlesztési vonatkozásban, és meg kell az is mutatni, látni, hogy mint makrotérség hogyan, milyen fejlesztés érhető el. Erről fogunk majd beszélni a parlamentben is. Egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy ne beszéljünk erről nyitott, nyíltan, és ne beszéljünk azokról a veszélyekről, amelyek vannak. Nem hallható a hozzászóló. Dzisiejsze badanie związane z... Tisztelt elnök úr, szeretném hangsúlyozni, hogy a kutatás a balti tenger vonatkozásában egy kohéziós politikaként kell, hogy megjelenjen. Különböző horizontális elemei vannak, ugyanúgy, mint a Duna projekt, a Földközi tenger vagy a Balti tenger. Ezeket a területeket össze kell kötni, különböző kereskedelmi tevékenységek folynak ezért nagyon fontos ezeket a stratégiákat koncentrálni, és e, talán összekombinálni a dél és észak közötti kapcsolatot. Megfelelő információk vannak erről a témáról. Remélem, hogy a balti tenger kapcsolódni fog a TNT-n keresztül a délhez és más megoldásokkal is. Most pedig a biztosnak adom meg a szót, hogy válaszoljon. Vice President, I'd like to... Tisztelt elnök úr, köszönetemet szeretném kifejezni a jelentés készítőjének, asszonynak és a parlament tagjainak, akik ezzel a késői órán is itt vannak, hogy vitatkozzanak erről a témáról. Nagyon örülök annak, hogy a kezdeményezés a hetedik EU program, keretprogram keretében elfogadásra került. Ez politikai eredmény valamennyi Európai Uniós intézményre. A bónusz kezdeményezés nyilvánvalóan segíteni fogja a balti térség országait, hogy hatékonyabban foglalkozzanak a nagyon súlyos környezetvédelmi problémákkal, hogy kihasználják a szinergiát, és ne legyenek párhuzamosságok, ami erő elveszítését eredményezi. Politika területén, mint a klímaváltozás, az energia, az élelmiszerpolitikán együtt kell dolgoznunk, ez szükségessé vált a 185-ös cikk is ezeket a kulcsfontosságú területeket előtérbe helyezi. Ez lehetővé fogja tenni, hogy még hatékonyabb megoldásokat találjunk az európai szintű együttműködéshez, és kihasználjuk a nemzeti és a közösségi kutatási programokat. A múlt januárban is már elmondtam, hogy teljes mértékben támogatom az európai kutatást, viszont az egységes szellemben, együttműködés szellemében kell együttműködnünk, hogyha el akarjuk érni a céljainkat. Ez létfontosságú az unió gazdasági fejlődése szempontjából, és biztosítanunk kell, hogy az unió vezető szerepet töltsön be a tudomány, a kutatás és az innováció területén. Akkor most pedig Ek asszony hozzászólásával zárjuk a vitát két percben maximum. Tisztelt elnök úr! A bónusz ez egy kísérleti projekt a 185-ös cikk értelmében, ahogy ön is említette, és garantálhatom, hogy mindazok, akik részt fognak venni ebben a programban, és akik együttműködnek távolról vagy közelről, azoknak számára nem lesz könnyű a helyzet, nem, egyszerű, nem könnyű összefogni ezeket a kutatási lehetőségeket különböző országokból, egyáltalán nem egyszerű ez, ez egy nagyon nagy kihívás, nagyon nehéz koordinálni a különböző a kutatási hagyományok is. 16 nagy vállalat, több mint 100 kutató, az egész Európai Unió figyeli, hogy mi is lesz ebből, és fog ez működni. Továbbá nagyon hatékonynak kell lenni ebben az eljárásban tudni kell azt is, hogy a tagállamokkal és a kutatókkal szembeni elvárások hatalmasak, politikai döntésekre is szükség lesz, és határozott fellépésre és fegyelemre lesz szükség. Ezek a programoknak azonban utána értékelésre kell, hogy majd kerüljenek. Tehát már most együtt meg kell, vállalnunk el ezt a felelősséget, hogy megoldjuk a balti tenger problémáit, és modellként kell, hogy szolgáljunk más területeknek, például a mediterrán térség számára, hogy a forrásai, az Európai Uniós források felhasználása számára és a Balti tenger része kultúránknak, történelmünknek, a jégkorszak végétől kezdve mindig jelen voltak a vikingek, a nagy utazók, és a hidegháborúban is szerepe volt. Tehát a mi felelősségünk, hogy ezt a, az örökséget megfelelően kezeljük, ezzel gazdálkodjunk, problémáival is foglalkoznunk kell. Mindenkinek szeretném köszönni, hogy részt vettek ebben a munkában. A munka azonban még nem zárult le, még akkor sem, hogyha ez a szöveg elfogadásra kerül, amíg csak akkor fog kezdődni a munkot. És most pedig lezárjuk a vitát, mondja az elnök, a szavazásra pedig holnap kerül sor. Most azonnal rátérünk a következő napi rendi pontra. Emlékeztetni szeretném önöket, kedves kollégák,